meine damen und herren ich darf sie bitten platz kérem foglaljanak helyet folytatjuk az ülést a tanács következtetéseivel a június 28-29-i tanácsülés következtetéseiről fog nekünk beszámolni az Európai Tanács. Ebben a témában a tanács elnökének, Donald Tusk elnök úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők!